Uh, colleagues, uh, let's start with point. Kedves kollégák, kezdjük a napirendünk hatodik pontjával a mai munkát, a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak a gépjárművek adóztatására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében. Az előadónk Markus Ferber, és a mai napon a módosítások megvitatására kerül sor. Ezt a véleményt a közlekedési szakbizottság jelentéséhez készítjük, és meg is adom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák. Megpróbálom rövidre fogni, hogy elkezdhessük mielőbb a szavazást. A bizottság javaslata az euró matricára két részből áll. Egyrészt a voltaképpeni matricarendszer bevezetése, meg a második rész a e, kivezetése, a fokozatos csökkentése bizonyos autóvezetőkre vonatkozóan a rendszernek. Adót, az adótémákra koncentráltunk, a voltak éppeni matrica bevezetésének témájára nem reflektáltak. Én régóta vagyok tag a közlekedési bizottságban is, 24 éve vagyok ott póttag, úgyhogy lehetett volna akár véleményem is, de nem ezt írtam, hiszen az Econ nevében foglalkoztam a témával. Az Econ fő kompetenciára koncentráltam, tehát az adó témákra ebben a csomagban. Ezért jelentés tervezetemben azokat a javaslatokat emelem ki, amelyek nem az Európai Bizottság által javasolt fokozatos csökkentésről, vezetnénk be öt lépésben, ahogy a bizottság javasolna, mert nagyon bonyolult és bürokratikus volna, és első pillantásra egyszerűbb megadást javasolnék, hogy a köztes lépéseket ugorjuk át, tehát az öt év, és után 5 évvel 0%-ra menjen le ez az adótétel erre a körre vonatkozóan. Nagyon sok módosítót kaptam, ezek azokat, amelyek nem az adó aspektusokra koncentráltak, ha, ö, nagyon sok téma tudnilék az közlekedési bizottsághoz tartozik, ezeket nem tudtam figyelembe venni, illetve azt javasoltam, hogy ezeket ne építsen be a kompromisszumokba. Mint mondtam, talán kompetenciába esnek ezek a módosítók, itt nem vehetőek komolyan. Van egy kompromisszum, amely az öt lépést elvetné, ugyanakkor a kifutó minimum adó típusok, illetve az útszakasztól függő matrica rendszerek ö, semleges módon kerüljenek szabályozásra. Szerintem ezek kiegyensúlyozott gondolatok, és szerintem jók a kompromisszumok, amelyekben megjelentettem ezeket a módosítókat, és ezért kérem a támogatásukat a szavazás során. Thank you. Uh, Perez. Köszönjük. Pervans Perez. Um, merci. Köszönöm. ha volt egy kompromisszum, akkor az annak alapján született, amiben én is részt vettem. A legnagyobb nehézség, amivel itt eh, szembesülünk, az, hogy az a rendszer, amit a bizottság szeretne eltörölni, és eh, nagyon eh, szigorú ütemben évenként 20%-os csökkentés mellett 5 év alatt megszűnne ez. A tagállamokban nem ugyanúgy néz ki a helyzet, hiszen vannak olyan országok, ahol már működik ez a kifizetés, és vannak, akiknél nincs ilyen, és vannak, akik ezt most akarnak bevezetni. Ezért mi a rugalmasságot tartottuk szem előtt, ami lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a rendszer fokozatos bevezetését megtehessék a nehéz haszongépjárművek esetében. De két dolog nagyon fontos. Az első, hogy az alternatív rendszerekről való átállás 2024-ben megtörténjen. Aztán pedig az, hogy a meglévő adóztatást ki kell vezetni, és ezt igazítani kell ahhoz, hogy az alternatív rendszer bevezetik. Ez azért fontos, hogy a tagállamok ne veszítsenek a bevételükből. Egyébként a mi frakciónk meg fogja szavazni a 22-es módosított Molly Scott Cato részéről, ami szerintünk egy nagyon jó módosítás. Ez lehetővé teszi ugyanis, hogy ismét kihangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a dízel járművek kivezetése. Anybody for... Az ECR nevében szeretne valaki hozzászólni? Tremonszó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A szavazásra rá kell térnünk, úgyhogy gyors leszek. Támogatjuk azt, hogy a távolság alapú rendszerre álljunk át. Gazdaságilag is sokkal hatékonyabb, és energiahatékonyság szempontjából is jobb. Azonban nem értünk egyet a kompromisszummal, nem értjük azt, hogy miért kell kompenzálni az államokat a veszteségekért. Nem értjük, hogy ki fogja fizetni ezt a kompenzációt. Köszönöm. Wallis Scott Kato következik. Köszönöm elnök úr, a mi álláspontunkat azt hiszem elég jól ismeri mindenki, de azért röviden össze tudom foglalni. Nem eh, támogatjuk ezt a bizottság javaslatát követi ugyanis, és mi ezt nem támogatjuk. Szerintünk az éves gépjárműadónak az le jó lenne. Számunkra ezeket az adókat nem lehetne felhasználni, hogy átfedés legyen a kilométer eh, díjjal, hanem eh, ösztönözni kellene a hatékonyabb, tisztább képjárműveket eh, és a dugókat kellene csökkenteni. Mivel a távolság alapján tervezik a díjakat bevezetni, a mobilitási csomagba passzol ez, de szerintünk a gazdasági, környezetvédelmi és szociális hatása ezeknek a gépjárműveknek egy más tészt, ami szeretnénk, hogyha fenntarthatóbb kereteket teremtenének meg, ahol harmonizálnak mindent, tehát a gépjármű életciklusának a hatása a gazdaságra, a környezetvédelmi és szociális hatások, ezek is legyenek benne, az, az éghajlatra gyakorolt hatása a járműnek, egyéb ösztönzők, például a céges autók magán célra való használata, és itt tovább, tehát benyújtottunk módosítókat, szeretnénk elutasítani a 2024-re nullára való csökkentést, ez az előadó javaslata ugyanis. Paloma López bereho. No opinion. INF. Nincsen hozzászólás az ENF részéről valaki? Floor back to rapporteur. Az előadója szó ismét. Um, Nagyon szépen köszönöm. Örülök annak, hogy lényegileg ilyen komoly átfedések vannak, bár volt néhány nézetkülönbségről is jelzés. Egészében azonban szerintem egy jó állásfoglalást tudunk így elfogadni, illetve amelyet aztán a közlekedési bizottság is megszívlelhet. Hosszan tudnék beszélni a közlekedés politikáról, azon belül a matricás rendszerről, a sok tagállamban ez érvényben van, egy európai vinyettáról, matricáról is volt állásfoglalás, már az Európai Bizottság javaslata ezeket ötvözi. Továbbra is azt javaslom, hogy mi a magunk részéről ezen belül az adótémákra koncentráljunk, az lévén a hatáskör a szakbizottságnak. Köszönöm. Thank you. There was a discussion. Köszönöm. Volt egy kis vita bizonyos módosítók befogadhatóságáról, ezért nem figyeltem annyira. Megyünk tovább a szavazásra. Egy perc múlva So as, as we have checking one uh, legal issue. Egy jogi kérdés kellett rendeznünk az első jelentés tárgyában. Azt most átugorjuk, a többiekkel kezdjük a szavazást, és amikor majd rende, visszajelzést kapunk ebben a kérdésben, akkor folytatjuk. Teszt szavazással kezdjük, megnyitom a ellenőrző, vagy próbaszavazást. The vote, still some colleagues to vote, one colleague to vote. Okay, the vote is closed. And now we start. Uh, Lezárom, most pedig pillanat. Viegas úr javaslatára szavazunk, amely egy tanácsi döntés született, megállapodás az EU és a Norvég királyság között. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. One EPP too many. Egy néppártival több van, mint lehetne. Lezárom. 49 mellett egy ellen egy tartózkodás. Gratulálok, elfogadtuk. Megyünk tovább. Mollis Scott Cato jelentése. A fenntartható finanszírozásról, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 74-es módost mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 74-est. Lezárom. Elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 76. Mellette, ellene. ellenőrzzük a 76-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük 78 mellette, ellene tartózkodó elvetettük. B kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene ellenőrizzük a szavazást, kérem. Gyorsan kérem, várunk ugyan, de... Menjünk tovább. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Most a szobali módosítók nélküli kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 92, mellette ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk ugyanolyan többséggel, de akarják nézzük meg éppen, megnyitom az elnő szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodók, Nézzük meg géppel, szerintem elutasod, de géppel nézzük meg. Lezárom. Elvetettük. Egy szavazat többséggel. 94 mellette. Ellene. Megnyitom a szavazást, ellenőriznünk kell. Lezárom. Jó, mind mellette voltak. Bocsánat, elnéztem. Elfogadtuk. Jobban kell bízzak önben, mondja a mellettülőnek. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodók elvetettük, dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e kompromisszum szóbeli kiegészítő, kiegészítővel mellette ellene tartózkodók szerintem elvetettük e kompromisszum. Elnőzni akarják? Ám legyen. Jó, Megnyitom. Szóbeli módosító. Meglátják. Lezárom. Elvetettük. Most a szóbeli nélkül szavazunk róla, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 174 szóbeli modostóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 175 fogyott. Nem. 175 az az mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. I mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 204 mellette, 204 mellette, ellene. Nézzük meg géppel a 204-es, megnyitom. Lezárom. Elvetettük kettőt mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 209 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tart. Géppel nézzük meg, ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elvetettük. 211 mellette. Ellene. Szerintem elvetettük. Ha gondolják, éppen megnézhetjük. Meg, lezárom. Megnyitom. Elnézést. Danuta. Lezárom. Elfogadtuk. Két szavazat többséggel. 213 mellette, ellene tartózkodók. Elvedettük. Géppel megézzük? Nem. Elkompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 227 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 228 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, en kompromisszum szoblémodosítóval szóbelivel mellette ellene Nézzük meg éppen, megnyitom az előszólást. Vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Eredetéről szavazunk mellette. Néppárt? Mellette gondolom. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 241. Négy rész. Négy részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Megnyitom az ellenőr szavazásra. Lezárom. Elvetettük. Harmadik rész 2.2, de nem. Mivel elvetettük, az egész okafogyottá vált, ami utána jön, úgyhogy 2.42 mellette tartózkodok. Elfogadtuk, 2.43 mellette, ellene. Elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk 244 okafogyott, a kompromisszumi szublimudósítóval mit mondtam? A. Ó. Ót mondtam. Rosszul ejtettem ki. Ó. Szóval mellette. Ellene. Ellenőrző gépen megnyitom. Egy néppártival több van. Lezárom. Elvetettük. Szobali nélkülözó mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 264 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 265 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 266 mellette, ellene. Nézzük meg éppen ezt is. Szerintem elvetettük, de lássuk meg. Furcsa koalíciók születnek, lezárom. Elvetettük. 274 mellette, 70 mellett ellene tartózkodók elvetettük. Q kompromisszum mellett ellentartózkodók elfogadtuk. 274 mellette ellentartózkodók elfogadtuk. 279 mellette ellene. Ellenőrizzük a 279-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 280 mellette. Ellene Ellenőrizzük ezt is. Lezárom. Elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 292 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 293 mellette ellene tartózkodó. Elvetettük. 291 mellette. Ellene. Elnőzzük a 294-est. Lezárom. Elvetettük. 295 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 297 mellette. Ellene. Tartózkodó elvedettük. Nézzük meg géppel, akkor mégiscsak. Megnyitom. Lezárom. Elvedettük. 296 volt. Kettő volt ez, nem? 97. 297. Megnyitom a szavazást. Félreértés volt itt a frakciók között. Most lezárom a szavazást. Nem változott az eredmény, maradt. 298 mellette ellene tartózkodók elfogadtak, 299 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 300 mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 311 mellett ellentartózkodók elfogadtuk, 312 mellett ellentartózkodók elfogadtuk, 314 mellett ellentartózkodók elfogadtuk, 315 mellette ellene tartózkodók elvetettük, eredeti szöveg 20-as bekezdés mellett ellentartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg A mellett ellentartózkodók elfogadtuk, 1 egyes módosító mellett ellentartózkodók tartózkodók elfogadtuk, kettes emlet ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellett ellentartózkodók elfogadtuk, kettes módosító mellett ellentartózkodók elfogadtuk, három mellett ellentartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elvetettük eredeti szöveg négyes pont mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 6, 5 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elvedettük. Meg akarják nézni géppel? Nézzük meg géppel. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös pont mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, ha csak nem akarják géppel ellenőrizni, akarják, nézzük meg. Ötös pont. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás. A liberálisok mellette vannak? Akkor elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas modosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 12-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene nem látok, nem látom, hogy a frakciók hogy szavaznak, úgyhogy az eredeti szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk egy szavazat többséggel, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene elfogadtuk, 23 mellette ellene elfogadtuk, 24 mellett ellen elfogadtuk, 16-os módosító mellett ellen elfogadtuk, 26-os hivatkozás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellett ellene elfogadtuk, 28 mellett ellene elfogadtuk, 21-es módosító mellett ellene elfogadtuk, 17-es módosító mellett ellene elnézést, okafogyottá válik, úgyhogy erről nem kell szavazni. A 18-asra kell ugrani, 18-as, 14-es 40-es és 20-as mellett ellene elfogadtuk, 29 mellett ellene elfogadtuk, 19-es módosító mellette ellene. Ellenőrizzük a 19-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es hivatkozás mellette ellene ellenőrizzük a 31-es hivatkozást, mert nem látom a kezeket, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 azért, mert a másik oka fogyott, mellette ellene. Ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk egy szavazat többséggel, a 26-os kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 elnézést, kérdezi az elnök, blogban lehetne szavazni? Azt gyanítom, hogy ez nem lehetséges, különböző véleményeket látok. A szocialistáknak csupa plusza van, de többieknek nem. Tehát 27 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30, 33-as hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító mellette ellene. Ellenőrizzük az 53-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56 mellette ellene. Ellenőrizzük az 56-ost is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. 58 mellette ellene ellenőrizzük az 58-at, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most az így módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 9 ellene és 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Most pedig Markus Ferber véleménytervezetéről szavazunk a nehéz tehergépjárművekkel kapcsolatos jelentés. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, tízes módosító mellette, el, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, a 22-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazat többsége, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk az így módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 mellette, 15 ellene és 3 tartózkodás. Így elfogadtuk a véleménytervezetet. Gratulálunk az előadónak, még mindig van szavazni valónk. Most következik. Két perc szünetet kell, hogy tartsunk az utolsó szavazás előtt, mert a jogi szolgálattal konzultálnom kell a módosítóval kapcsolatban. Jó? Tehát két perc szünet. Far, well in advance in our schedule, so we... We move now to the... Most eh, áttérünk eh, a Bác Peres jelentésre az Európai Bank eh, felügyelet székhelyéről. Mindenki készen áll? Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Idézetek 1A AFKO 3-as, 4-es, mellett ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, költségvetés 1, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es módosító, ellete mellett tartózkodás elfogadva, a 9-es akkor kiesik, költségvetés 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, költségvetés 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A bizottsági módosított javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást by roll, roll call vote, yes. Név szerint szavazunk. Ja, ja, Roll call vote. Mindig név szerint szavazunk ezekről. Lezárom a szavazást. 53 mellette, egy ellene, nincs tartózkodás. Most pedig egy jogalkotási határozatról, második bekezdés az eredeti szövegben, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát az eredeti szöveg harmadik bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences módosító kiesik, a tízesről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát az eredeti szöveg ugyanaz a bekezdés, tehát ez most kiesett, Hatos bekezdés mellette ellentartózkodás elfogadva. Igen, a módosítók miatt, mert még szavazni kell, azt gondoltam, hogy ami miatt a 9-es kiesik, az ki felváltja ezt. Tehát akkor először szavaznunk kell az ötödik bekezdés eredeti szövegéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És a hatos bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itt nincs eredeti szöveg. Vagy szavazzunk az eredeti szövegről? Jó, akkor 7-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. AFKO 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 17-es és kiesik itt, és eredeti szöveg, tehát 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezért ezt úgy tekintjük, hogy ezt a módosított határozatot elfogadtuk. Most az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. 52 mellette, egy ellene és egy tartózkodás mellett. Ezt elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, és természetesen gratulálunk. Ezzel most eh, lezártuk a szavazásunkat. For our discussion. 2 óra 30 perckor, tehát fél háromkor találkozunk ismét. Yeah. Ah, because it... It's not in the agenda. Okay, sorry. We have 2.30. Tehát fél háromkor lesz a nyilvános meghallgatás. Group. It's 12.30. Yeah. One. Oh, and one o'clock. Uh- És azok, akik uh, tagjai a bankunió munkacsoportnak, azoknak egy órakor lesz a találkozó. Köszönöm szépen, lezárom az ülést.